Madame la Présidente. Az elnök. És a kollég, si vous vous voulez bien installer. Kedves kollégák, kérem szívesen, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogy kezdhessük a szavazást. J'attire votre attention que dès le premier vote, nous avons... Kérem szépen, hogy az első szavazástól kezdve készítsék ki a szavazókártyájukat, mert már rögtön az elején név szerint fogunk szavazni. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps pour... Voilà, voilà. L'ordre du jour. A napirend szerint, az egyszerűsített eljárás szerint Kosta jelentés következik. Az LK és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodásról. Most pedig szavazni fogunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Még mindig lehet szavazni. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A napi rend szerint a következő szavazás következik. Egyszerűsített eljárás Diana Wallis az ovalbumimra és laktalbumimra vonatkozó közös kereskedelmi rendszer kodifikált szöveg. Szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A napirend szerint a következő szavazás az egyszerűsített eljárás szerint megint csak Wallis asszony a különböző tagállamok tagársa, társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és rész, részesedés cseréjére vonatkozó jelentésre szavazunk. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A napi rend szerint a Potopulos jelentés következik. Az Európai Unió közszolgálati törvényszékének határozatai elleni fellepezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A napirend szerint Belder jelentés következik, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a Nyugat-Balkánnal. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most következik McGuinness jelentés. A közös agrárpolitika és a globális élelmiszerbiztonság témájában név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Grabowska jelentés mégpedig a civil párbeszéd fejlesztésének perspektívája a Lisszaboni szerződés keretében. Név szerint szavazunk. Bizli úr szeretne hozzászólni. Úgy tűnik, hogy úgy gondolom, hogy nagyon sok ember van, akinek nem e, működik a szavazógépe, én azt szeretném bejelenteni, hogy mindenre igennel szavaztam, és kérném, hogy egy technikus nézzen meg a berendezésemet. Azonnal küldünk egy technikust, kérem szépen.